Please take a seat, take a place. Wznawiam posiedzenie. Folytatjuk az ülésünket, hölgyeim és uraim. Nagyon nagy büszkeséggel és örömmel veszek részt ezen az ülésen, és ülök ennél az asztalnál a kollégáimmal, hatan közülük a parlament alelnökei, vagy kvesztorok, és mellettem foglal helyet a Nőjogi Bizottság elnöke. Hadd hangsúlyozzam és ismételjem, hogy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy én elnökölhetem a folytatott ülést, és engedjék meg, hogy elmondjam, amit már bizonyára tudnak, hogy a következő napirendi pontunk a Nemzetközi Nőnap századik évfordulója, és hát most egy rövid filmet láthatnak ennek alkalmából. Thank you.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 panie i panowie posłowie koleżanki i koledzy drodzy Ebben a néhány, egy néhány perces film természetesen nem tudja megmutatni, hogy mi minden történt az elmúlt száz évben. Összességében ez alatt az idő alatt sikerült megváltoztatnunk Európát mi európaiak büszkék lehetünk erre, de természetesen teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy még egy nagyon hosszú út áll előttünk. Túlságosan kevés nő vesz részt a politikában, itt az Európai Parlamentben ő csupán 35% a nők aránya. Persze ez egy kicsit több, mint a nemzeti parlamentekben a nők aránya, csak azért még messze nem elég Szerencsére a parlament vezető testületeiben a nők aránya 40%-ot meghaladja, és ez örömmel tölt bennünket el. Azonban, ami milyen, hogy milyen lesz az Európai Parlament majd három év múlva a soron következő EP választások után, az attól függ, hogy a képviselőket hogyan választják, és a nemzeti parlamenteken múlik, hogy biztosítsák azt, hogy több nő legyen az európai parlamenti képviselők között is a parlamentben. És mi szeretnénk a nemzeti parlamentekben dolgozó kollégákat felszólítani arra, hogy hozzák meg a szükséges döntéseket és a jogi keretet arra vonatkozóan, hogy a nők jelenlétét növelni lehessen az Európai Parlamentben. Büszkék lehetünk arra a tényre is, hogy a stáb 95%-a nő, és 50% a stábnak a parlament lényegi kérdéseivel foglalkozik. Amikor én magam miniszterelnök voltam Lengyelországban, 50 at ért el a nők aránya, a legtöbb legmagasabb pozíciókban. Ezzel rekordot döntöttünk, amelyet mind a mai napig nem sikerült megváltoztatni. És most, mint az Európai Parlament elnöke, én mindig is azért szálltam síkra, hogy nagy százalékban legyenek jelen a nők a vezető pozíciókban, mind az Európai Bizottságban, mind egyéb európai intézményekben. És én kifejezetten örülök annak, hogy Lady Ashton a külügyi főképviselő. És a nők nagy aránya nem csak a nőknek jó, hanem ez jó a ö, társaságok, a munkaadók, az intézmények számára, akik alkalmazzák a nőket. Nekünk biztosítani kell, hogy a nők, akik ugyanazt a munkát végzik, mint a férfiak, ugyanazt a fizetést is kapják. Ennek érdekében még sokat kell tennünk. Tudjuk, hogy a nők nagyon hatékonyan küzdenek a demokráciáért és az emberi jogokért. És éppen ezért itt és most szeretnék az Európai Parlamentben dolgozó kollégáknak gratulálni és megemlékezni a nőkről Észak-Afrikában, akik most küzdenek a szabadságért és a demokráciáért. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Leila Zana, Aung Soki, Damasa Banko nők, ezek az asszonyok és a nők a Szaharov díj díjazottai. Hadd ismételjem meg, hogy mi nagyon ellenezzük a nők megalázását. Bármilyen rendszer vagy vallás nevében a nőknek nem lehet kevesebb joga, mint a férfiaknak. Hölgyeim és uraim! November 3-án 200 18 évvel ezelőtt, 1793-ban egy nagyon komoly nyilatkozat született a nők jogairól és a polgárok jogairól, és 1906-ban a nők Finnországban megkapták a választójogot. Finnország volt az első ország, ahol ez megtörténhetett. Azóta nagyon komoly előrehaladást értünk el az azonos lehetőségek és jogok területén. Hadd hangsúlyozzak egy nagyon fontos kérdést, nagyon fontos számomra, és ez pedig az, hogy ugye március 8-a Nemzetközi Nőnap, ez rendjén is van, azonban ez a nap azért van, hogy megemlékezzünk a, az év további részében is, és hogy észben tartsuk a kérdést, a férfiak és a nők egyenlő jogainak kérdését egész évben. Egyenlő jogokról beszéltem, és mindannyiunknak ezt élveznie kell az év során, és nem éppen csak március 8-án természetesen, Eh, ez csak egyetlen nap, március 8-a, úgyhogy erre folyamatosan gondolnunk kell, ezt mindig észben kell tartanunk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és akkor most átadom a, szót a tanács képviselőjének, Győri Enikő asszonynak. Öné a szó. Thank you, Mr. President. Honorable members. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők. A mai megemlékezés napján anyanyelvemen szólok önökhoz

Köszönöm szépen, elnök uh, Thank you very much. Thank you. Nagyon szépen köszönöm, Ö, elnök asszony. Engedjék meg, hogy megkérjem, hogy szóljon néhány szót. Most pedig Barroso úr következik az Európai Bizottság elnöke. Köszönöm, elnök úr. Elnök asszony, tisztelt küldöttek! 1911-ben, márciusban indult el ez a mozgalom Németországban, Ausztriában, Svájcban, és egyre többen csatlakoztak ehhez a mozgalomhoz azért, hogy a nők is választójogot kapjanak, és jobb munkakörülményeket. Elnök, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Kérem, hogy foglaljanak helyet, és kérem, hogy ne beszélgessenek itt a tanácskozó teremben, mert most külön ünnepi ülést tartunk. Kérem a kollégákat itt a terem jobb oldalán, hogy foglaljanak helyet. Mr. President, you can start from the beginning. Elnök úr, újra elkezdheti, hogyha gondolja. Elnök, Barroso elnök úr, nem, nem szükséges. Ma száz éves harc előtt adózunk tisztelettel, sikerek előtt, mindannyian elismerjük ezt. Az európai demokrácia, amelyet itt képviselünk a az Európai Parlamentben azt is jelenti, hogy a nők is képviselve vannak itt, és a, mi történt volna a társadalmakkal, a gazdaságokkal, a nők részvétele nélkül. Az európai nők modellt képeznek a világ női számára, és hogyha megnézzük, hogy milyen helyet foglalnak el a társadalmainkban, akkor látjuk, hogy ez inspirálja a nőket mindenütt a világon. Szeretnék emlékeztetni az észak-afrikai nők bátor harcára, akik most a férfiakkal mellett mindent tesznek azért, hogy ellenálljanak a diktatúrának, és demokráciát hozzanak létre. Az európaiak aktív helyet foglalnak el az EU gazdasági politikai életében, és ez mutatja, hogy elszántak, elkötelezettek, és együtt örülünk annak, hogy létrejött az európai étítmény, ennek egyik alapja a nők és a férfiak közti egyenlőség, és ezt az elvet a Lisszaboni szerződés teljes mértékben elfogadja, elismeri. Az évek során nagyon sok joganyag jött létre a nők és a férfiak egyenlőségével kapcsolatosan az európai politika szintjén, és ez lehetővé tette, hogy a munkaerőpiac, a társadalom egyelőbbé váljon. De még most is felháborít bennünket mindaz, ami elkeserítő, elfogadhatatlan és tűrhetetlen. 62, 5%-ban foglalkoztatják a nőket, míg a férfiakat 80%-ban. A nők sikeresek egyre inkább az iskolában, a tanulmányok során, viszont a karrierjük során ez nem mutatkozik meg. Ezt meg kell változtatni a legkevésbé jól fizetett és bizonytalan munkahelyeken képviseltetik magukat a nők a legjobban, és a felelős posztokon kevésbé. A javadalmazás különbség férfiak és nők között pedig 18 százalék, és ez azt jelenti, hogy a 65 éven felüli nők 22 százaléka a szegénység körülményei közé sodródik, mert nincs nyugdíja, és ezt meg kell változtatni. A nők 20-25%-a az EU-ban fizikai erőszaknak van kitéve legalább egyszer életében, és ez elfogadhatatlan. Ennek is meg kell változnia. Ma meg kell újítani elkötelezettségünket, és együtt kell tovább lépnünk azért, hogy a nők és a férfiak közti egyenlősség valóban létrejöjjön teljes mértékben. Mindent meg kell tenni a gazdasági, szociális kohézió értelmében a fenntartható növekedés a versenyképesség érdekében. 2010 szeptemberében a bizottság stratégiát fogadott el, és öt prioritást élvező akciót 2015-ig, egyenlőség a munkaerőpiacon, egyenlő esélyek a nők és a férfiak számára, egyenlő fizetések, egyenlő szerep a vezetőposztokon, és az EU-n túl is egyenlőség. Nők mindenütt a világon harcolnak nap mint nap azért, hogy tanulhassanak, hogy munkájuk lehessen, hogy demokrácia jöjjön létre, és gyakorolhassák szabadság jogaikat, politikai és polgár jogaikat. A bizottság minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy hozzájáruljon ezen célokhoz. De ne feledjük el, a joganyag, a jogszabályok, még ha jól is alkalmazzák őket, mindent nem változtathat meg, mert a felfogásnak a hozzáállásnak is változni kell. Hölgyeim, tisztelt képviselők, ma megemlékezünk a nők egyenlőségért folytatott harcáról. Ma elmondhatjuk Európában, hogy az Európai Unió nem jöhetett volna létre, nem létezhetne az európai nők nélkül, az összes európai nők nélkül, hiszen alapvetően hozzájárulnak a terveinkhez és az értékekhez, a nők és a férfiak közti egyenlőséghez. Köszönöm szépen! Thank you. Köszönöm szépen, és most pedig Svensson asszony következik a Nőügyi Bizottság nevében. Yeah. Okay. Tack, herr talman! Man eh, föds inte till kvinna, man formar... Tudják, hogy az ember nem azért lesz nő, mert azt szeretné, hanem nőnek születik. És hogy a férfiak és a nők milyenek, az ő eleve, illetve hogy férfi vagy nő, ez meghatározza a választásokat. Tehát nagyon sok minden inkább a nemünktől függ, és nem pedig az elkötelezettségünktől, a tehetségünktől és ezek a gender eh, sztereotípiák léteznek és száz éve folyik a küzdelem az egyenlőségért, és ez alatt sem lehetett teljes mértékben megszüntetni ezeket a sztereotípiákat. Nem szeretnénk újabb száz évet várni, és mert a standardok és a nemekkel kapcsolatos előítéletek, sztereotípiák léteznek. Ez az oka annak, hogy a 97%-át a főbb vállalatoknak férfiak vezetik. A nők kevesebbet keresnek, bizonytalanabb a munkahelyük, ha egyáltalán van, és ők végzik a legtöbb fizetetlen munkát otthon, a háztartásokban, és ők viselik az elsődleges felelősséget a gyermekekért, ők sok esetben erőszak áldozatai, ő beleértve ő szoros kapcsolva ezzel a szexbűnügyeket, és ők azok, akikkel kereskednek, áruként kezelik őket. A szegénység is egyre inkább feminizálódik, egyre inkább a nők szegénységéről lehet beszélni és ez nem felel meg a mi társadalmi standardjainknak. Nagyon komoly előrehaladás történt a száz éves küzdelem során ha összehasonlítom az én lehetőségeimet, hogy mi között választhatok az életben, azzal, amit az anyám vagy a nagyanyám választhatott, akkor egyértelműen látszik, hogy komoly előrelépés történt, azonban még mindig nagyon sok a tennivaló. Éppen ezért folytatódik a harc minden nap, az év minden napján, és nem csak március 8-án kell folytatni ezt a harcot. Köszönöm szépen!

ne beszélgessenek, szüntessék meg a zajt a teremben. Uh, on... A következő hozzászóló a szocialisták és demokraták nevében Rita Thompson asszony. Kedves kollégák, száz évvel ezelőtt először ülték meg március 8-át a nők napját és akkor még a küzdelem középpontjában a nők választójoga állt. Ez ma már természetes azonban még mindig nagyon hosszú út vár ránk a teljes egyenjogúságig. Szeretném kiemelni, hogy nagyon fontos, hogy a nők a döntéshozatali folyamatokban is képviselve legyenek minden szinten politikában és más területeken, a gazdasági életben. A nőknek jelen kell lenniük a bankokban, ugyanis nem lehet a lakosság felét kizárni a legfontosabb gazdasági döntési folyamatokból, hiszen ez nem is lenne demokrácia, ha ez így lenne a tehetséget ki kell használni a társadalomban, úgy, ahogy van. Ez fontos a versenyképességünk szempontjából. Ezért üdvözlöm azt a kezdeményezést, amelyet Reding asszony tett. Ez egy nagyon pozitív kezdeményezés, különös tekintettel a nők és a férfiak egyenjogúságának a megvalósítására, és itt többre van szükség, mint szimbolikus politikára. Köszönöm szépen a figyelmüket. A következő hozzászóló Kochmérin elnök asszony az Alde nevében. Herr Präsident! Elnök úr, igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, az általános emberjogi nyilatkozatban, az ENSZ nyilatkozatban az első cikkek az emberek egyenlőségét rögzítik, és ott az áll, hogy minden ember szabad és egyenlő, mindenkit ugyanaz a méltóság illet meg, ugyanazokkal a jogokkal születtek, és a testvériesség nevében kell együtt élniük. Ez csodálatos mindez, ami itt áll. Azonban száz évvel az első nemzetközi nőnap után még mindig nem értük el, hogy teljes egyenjogúságról beszélhessünk nők és férfiak között. Igen, Európában nagyon sokat értünk kell, és ma már nem annyira a nők jogi szabadságáról van szó, ezt sikerült nagyobb részt kivívnunk. És köszönöm is a feministáknak, a feminista mozgalmak képviselőinek ezt, akik az elmúlt években harcoltak. Ma már a megélt szabadságról van szó, hogy a férfiak a szakma és a család összeegyeztethetőségét saját ügyükké tették. És hogy az természetes, hogy nők és férfiak és ország vagy vállalatvezetők legyenek, ez még nem természetes. De most nagyon jó, hogy Észak-Afrikában a nők ránk tekintenek. Nekünk kell jó példával elől járni. Nem szabad a célt szem elől téveszteni, hogy úgy éljük meg a szabadságot, ahogyan azt szeretnénk. Ugyanis csak akkor lesz magától értetődő az egyenjogúság, és a Nemzetközi Nőnap emléknapból egy igazi ünnepnappá fog átalakulni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. A következő hozzászóló a zöldek nevében Rebeka Harms lesz. Elnök úr, igen, tisztelt hölgyeim és uraim, azt gondolom, hogy egy olyan helyzetben vagyunk, amely nem igazán ünnepi hangulatot sugall, hanem inkább azt sugallja, hogy újra össze kell ülnünk, és biztosítani kell az egyenjogúságot. A századik évfordulón nekünk, nőknek vissza kell tekintenünk, meg kell vonni a mérleget, és az én mérlegem a következő az egyenjogúság, mint nemes elv az alkotmányokban, meg az emberi jogi nyilatkozatokban jó, legyen ott, de ennek a megvalósításához azonban törvényekre, szabályokra van szükség, és véleményem szerint ennek része a kvóta. Nézzük csak meg az európai intézményeket és ez sem jobb a helyzet, mint a gazdasági vállalatok vezetésében a nők vezető pozícióban, tényleg a topon, a csúcson alig találhatók, és ahhoz, hogy ezt elérjük, Reding asszony, Barózó úr, ahhoz mindenképpen igazi, kemény kvótaszabályozásra van szükség. Örültem volna, hogyha egy tisztességes mérleget vontak volna meg arról, hogy az európai intézményekben a nők nem egyenjogúak, ugyanis ha ezt megtették volna, akkor akkor tudnák, hogy mekkora szükség van erre a kvótára. Véleményem szerint egyszerűen szégyen teljes a mai napon, hogy a nők noha nagyon komoly végzettséggel rendelkeznek, még mindig nem kapnak kellő teret ott, ahol döntéshozatalról van szó, ott, ahol állítják a váltókat. A kvóta segíteni ezt elő, és Reding asszony a nőnap századik évfordulóján azt követeljük öntől, hogy biztosítson bennünket afelől, hogy bevezetésre kerül az igazi kvóta annak érdekében, hogy a nők vezető pozíciójában lehessenek, mint Norvégiában, vagy most már Spanyolországban, vagy Franciaországban is lassan. Nem is tudom, hogy ez miért nem hangzott el Barózó úr hozzászólásában. Köszönöm szépen. Madame Marina Jan... Marit, Maria Janaukudazis, konzervatívok és reformisták. A múlt héten az Egyesült Királyságban egy Beszéd hangzott el arról, hogy hogyan is vesznek részt a nők a politikában. Senki nem ellenzi azt, hogy több nőre van szükség, de az, hogy itt kvótát vezessenek be, ezt nem tartom jónak. Ez azt jelenti, hogy minthogyha a, egy rózsát adnánk a nők kezébe, amikor belépnek. Én a férfiak kezébe adnék rózsát az Egyesült Királyság valóban előre lépett már itt az egyenlőség terén, és a Lord beszéde megmutatta, hogy itt 10%-os javulás volt. Végül is a Nemzetközi Nőnap alkalmából az anyák előtt szeretnék tisztelettel adozni. A nőknek mindenképpen választási lehetőséget kell adni, attól függően, hogy hogy hol dolgoznak, kórházban vagy másút. A nőnek döntési joga van etéren. Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen. Figueredo asszony következik az Egyesült Baloldalt nevében. Köszönöm. Mi üdvözöljük a nők szabadságért, társadalmi haladásért vívott harcát egy olyan időpontban, amikor a Nemzetközi Nőnap századik évfordulóját ünnepeljük. Nagyon komoly harcok történtek a múltban a száz év alatt, és komoly előrelépés is történt, azonban ez még nem elegendő ahhoz, hogy a meglévő egyenlőtlenségek megszűnjenek. Még mindig van diszkrimináció a foglalkoztatáshoz való hozzáférésben. A bérek közötti különbségek is ezt tükrözik. A szakmai életben a nők sokkal nehezebben haladnak előre. Vannak még akadályok a vezető pozíciókhoz való hozzáférés terén, a politikai szerepvállalásban. Ezek olyan nehézségek, amelyek a válság idején csak nőnek. Az anyaság az ő természetesen a legfontosabb szerep, de a nők még mindig diszkrimináció tárgyai, mert anyák és egyidejűleg munkavállalók. Ez botrányos, hogy így van a 21. században, ezért a szolidaritásra kell appellálnunk, a szolidaritást kell kivívnunk, és ezeket az egyenlőtlenségeket, a diszkriminációt meg kell szüntetni, az erőszakot ugyanúgy. Ugyanis a nemek közötti sztereotípiák is nagyon zavarók, és ezt is meg kell szüntetni, nem egyeztethető össze a mi politikánkkal, ez az emberi jogok kérdése és a nemek közötti egyenlőség kérdése. Ez kell, hogy a politika középpontjába kerüljön. Köszönöm szépen. Mara Bizotto. Mara Bizotto kolléganő szól hozzá az FD nevében. Egy sor dolog történt, de még maradtak megvalósítandó célok. Most más kultúrájú nők is élnek Európában, és harcolni kell értük azért, hogy az emberi méltóság normái rájuk is vonatkozzanak. A száz éves évfordulót év, ünnepeljük, de a muzulmán világra is gondolni kell az ott élő nőknek. Talán egy nap ez a mi problémánká is válik a számadatok évről évre növekednek, főként az iskolákban, ahova a gyermekeink járnak. A muzulmán asszonyok a családon belül erőszaknak vannak kitéve, és erre nekünk reagálnunk kell. Európának be kell vezetni egy olyan politikát, amelynek keretében az iszlám radikalizmus ellen a kierőszakolt házasságok ellen harcol, és a megaláztatások ellen. Az európai nőknek harcolniuk kell azon nőkért, akik Európában élnek, de nem csak Európában, és ezek a nők nem tudják elmondani, hogy milyen problémáik vannak itt az iszlamizmus következtében. Nikol Sinclair asszony. Köszönöm, elnök úr én magam is megemlékeznék azokról a nőkről, akik szerte a világon az elmúlt száz évben harcoltak az egyenlőségért. Természetesen 1893-ban adta meg Új-Zéland először a szavazati jogot a nőknek, és saját hazámban 1970-ben Barbara Castle eh, Labour politikus fogadtatta el az első egyenlő bérről szóló szabályt, törvényt. Nálunk volt az első európai miniszterelnök nő is. Azonban később elszakadtunk a valóságtól. Én ellenzem a diszkriminációt, a pozitív diszkriminációt is, mert áldozatképzéshez vezet. A nőknek nincs szükségük leereszkedő kvótákra, inkább a gátakat kell elhárítani inkább a valós kérdésekkel foglalkozzunk, mint a gyermekek ellátása. Van például egy európai bírósági eh, döntés, amely kockázatkezelési eh, módszerekről eh, szól. Annak ellenére, hogy az EU tiltja a diszkriminációt, ez a bírósági ügy is nehezebbé teszi az életet és drágábbá a nők számára. Úgy tűnik, hogy a józanész idegen az Európai Uniótól. Köszönöm. E, proszę Państwa, na tym kończymy nasze uroczyste posiedzenie. Köszönöm, hölgyeim és uraim! Ezzel lezárom az ünnepi ülést, és most pedig következik a szavazás.